ezzel az eskühöz akarok hű maradni, és meg akarom védeni a lengyel állampolgárok jogát. Voltak éppen, tehát ez megmutatja számomra, hogy kiket kell megvédenünk az ilyen helyzetekben. Ezek azok az emberek, akik a jogállamiságot, a demokráciát védik, ők adják a demokrácia um, struktúráját, és ez mindnyájunk érdekében van, hogy a demokráciát megvédjük. A bírák, az ügyészek, és a ügyvédek a tripartit rendszer alapját képezik, és éppen ezért fontos, hogy a hatalmi ágakat elkülönítsük és megvédjük a demokráciát. Amit Lengyelországban az elmúlt években láttunk, az az, hogy éppen ezen csoport ellen szervezett kampányt indítottak, a bizottság beszélt és az újabb jelenségekről az EU intézmények és a parlament lépéseket tett, hogy megvédjük az, a, a jogállamiságot Lengyelországban, de úgy gondolom, hogy a hetes szik alapjáni eljárásról kiderült, hogy nem eléggé rugalmas, és nem sikerül megnyugtató választ adni a, jel, a jelenségre. Úgy gondolom, hogy a jogállamisági mechanizmus az egyik olyan eszköz, amelyre szükségünk van, de össze kell ezt kapcsolni költségvetési fellépéssel is, és biztosítani kell, hogy a civil társadalmi szervezetek működhessenek. Azt remélem, ezzel zárom mondatomat, hogy a horvát elnökség folytatja a finn elnökség példáját, és sikra száll a jogállamiságért. De a parlament mindig is megőrzi és megvédi majd a jogállamiságot és a demokráciát a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jákur, köszönöm szépen. Észtől fogok beszélni. Hmm, kitartást kívánok a lengyel kollégáknak és az előttem szóló fel képviselőnek. Azt szeretném mondani, hogyha ez a lengyel bíró az lengyel alkotmányra tette le az esküjét, akkor ezt valószínűleg a szovjet alkotmányra tette le, amikor még Lengyelországot elfoglalta a Szovjetunió. Hiszen az új törvény alapján nem lehetne őt kirúgni, tehát nem Lengyelország ügyét szolgálja, hanem a kommunista rezsimet szolgálja. Azt mondhatja, hogy szégyen, de hát bizony tanulják meg a történelmi igazságokat. Az emberek 43%-a támogatta a konzervatív pártot Lengyelországban, ez egy tény a választások során. Nagyon nagy mandátumot kaptak a reformhoz, a reform végrehajtására. És jogállamiságról és értékekről beszélünk, hát ne szakítsanak félben, maradjanak most csöndben és beszéljenek később. Tehát, hogyha értékekről beszélünk, akkor a második világháborúról beszéltünk, gondoljunk erre vissza, és sokan azt mondták, sokan, sok felszólaló a vörös hadsereg cselekedeteit védte. Ez most megfelel az európai értékeknek? Mégpedig, hogy egy olyan rezsimet védünk, aki Katinban 20 ezer lengyel tisztet végzett ki? Madison. Madison úr, egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz, elfogadja ezt? Természetesen. Parancsoljon. Öné a kékkártyás kérdés feltételének joga. Kedves képviselőtársam, miután ezt mind szépen elmondtam, nem tudna várni a következő napirendi pontra, is, amikor a cseh miniszterelnök elleni uniós eljárásról lesz szó. A cseh miniszterelnök az Európa taná- Európai Tanácsban ül, és hozzájárul szavazatával ahhoz, hogy a hetes cikk alapjáni eljárást ne indítsák el Lengyelország és Magyarország ellen. Várja meg ezt a napi rendi pontot, kérem. leszek a tisztelt házban, és próbálok felszólalni kékkártyás vagy spontán felszólalási körben. Köszönöm, hogy figyelmeztetett erre az ügyre. A következő felszólaló pedig Beáta Sidló. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz. Köszönöm, elnök úr, e, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Lengyelországban függetlenek a bírák. A bírák tiltakozhatnak, és senki nem állítja meg őket. Bárki, aki nem ezt mondja, az hazudik. Minden lengyel parlamenti képviselő és a jelenlévők is tudják ezt. Négy évvel ezelőtt ünnepeltük annak a vitának az évfordulóját. Tehát 2016. január 19-én volt az a vita, amelyben az a megtiszteltetés ért, hogy én képviselhettem Lengyelországot itt. Beszéltünk a lengyel helyzetről és a reformokról. Valamint mindarról, amit még szükséges megtenni. és arról, hogy mit döntött a mi kormányunk. Négy év alatt számos reformot vezettünk be, szociális, igazgatás és más reformokat. A lengyelek pedig egy újabb ciklusra bizalmat szavaztak nekünk, hogy kormányt alakítsunk és folytassuk ezeket a reformokat. A legutóbbi négy évben sokat tudtunk elérni. A lengyel polgárok azt akarják, hogy az összes reformot megvalósítsuk, amit megígértünk, ideértve az igazságszolgáltatás reformját is, mert ennek az ágazatnak az a feladata, hogy az embereket szolgálja, nem pedig az, hogy néhány ember előjogait megőrizze. A lengyel kormány és én magam is számos alkalommal, így négy évvel ezelőtt ebben a házban is elmagyaráztuk, hogy miért van az szükség az igazságszolgáltatás reformjára. Ugyanis ebben az ágazatban nem került sor reformra a rendszerváltás óta. Ez egy kommunista időkből itt maradt relikvia. A bizottság is tudja ezt, önök is tudják. Az Európai Parlament teljesen tisztában van ezzel. Ezért döntöttünk úgy, hogy bevezetjük ezeket a reformokat. Ezek egybecsengenek a lengyel alkotmányjal, az európai jogszabályokkal, és a lengyelek akaratával is. Mindig nyitottak voltunk a párbeszédre. És mindig nyitottak vagyunk arra is, hogy pontosítsuk a dolgokat, de ahhoz, hogy párbeszéd jöjjön létre, ahhoz két partnere van szükség. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottság és az Európai Parlament nem akarja ezt a párbeszédet. Az elnök megszakítja a felszólalót. Ich möchte, ich möchte die, die Regel. Az előttem elnöklő elnök vezetési szabályait be szeretném tartani. Tehát felszólalónként csak egy kék kártyás kérdést fogadunk el, és ha valaki a, szavaz, a felszólalók listáján szerepel, nem kapja meg a kékkártyás kérdést, ezért csak Szikorszki kollégának adhatom meg a szót, hogy tegye fel a kérdését. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Sidló volt miniszterasszony kijelentette, hogy minden, ami Lengyelországban történik, alkotmányos. Nem tudjuk, hogy ez így van-e, hiszen Sidló asszony az, aki azt mondtam, hogy az alkotmányos, alkotmánybíróság határozatait nem lehet publikálni. Ilyen módon tehát nem tudjuk, hogy az alkotmányt megsértik-e, vagy a jogállamiság elveit megsértik-e. Sidló asszony persze nem pártatlan ebben az ügyben, hazabeszél, hiszen ő ellen is, ő ellene is 26 meghallgatást tartottak Sebastian K. ügyében. Ennyit erről. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kékkártyás, kékkártyás felszólalás funkciója az, hogy részt vegyen a vitában és kérdést tegyen fel. Sajnálom, hogy ezt nem tette meg. Contestinus Arvanitis a következő felszólaló. Nem volt kérdés, hát akkor mire akar válaszolni? Elnök úr, nem volt ez egy kérdés, de Szikorszki úr hazudott. Voltak éppen be kellene perelnem. Nincsen semmilyen bíresi eljárás, mely a személyemet érinti, Szikorszki úr. Visszautasítom ezt a vádat. Ön egy hazudozó, és méltatlan arra, hogy egy mandátumot viseljen a lengyel nép megbízásából. Kedves képviselőtársam, képviselőtársam, kérem, hogy az ilyesfajta vádakkal roppant óvatosan bánjék. Amikor ö, szemébe, szemére lobbantunk valakinek ilyen állításokat, a jogállamiság kérdéséről vitázunk Lengyelországban. A biztos asszony bevezetőjét megtartotta, a következő felszólaló pedig Halicki képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Görögként és a GUE tagjaként a baloldalt képviselem, és láttuk Lengyelországban a trojka befolyását például most azonban frakcióként egyetértünk ezzel a jelentéssel, hiszen az a igazságszolgáltatási rendszerrel és az alapjogokkal foglalkozik, amelyek valóban kritikus helyzetben vannak e pillanatban az elejétől kezdve az volt a frakciónk álláspontja, és az egész, és valamennyi haladás ment párti képviselő véleménye, hogy Magyarország megszenvedi azt, hogy a végrehajtó hatalmi ág rátelepedett az igazságszolgáltatási ágra, és immár az nem független gyakorlatilag be akarják tiltani azt is Lengyelországban, hogy az Európai Bírósághoz lehessen fordulni. Szeretnénk megvédeni, megvédeni őket, és szolidárisak szeretnénk velük lenni, hiszen a gondolatszabadság, a sajtószabadság, a nők jogai, a, társ, a gyülekezési jog, mindezek azok a jogok, amelyeket mindannyian meg akarunk tartani egész Európában, nem pedig a félelem, a megtorlás és a korlátozás, szabadságkorlátozások Európáját akarok építeni. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést szeretnék kérni, hogy a kék kártyás magyarázatai miatt egy lépéssel tovább mentem. Most a frakciók felszólalói után az egyéni felszólalók jönnek, és most következik Halicki képviselő egy percben parancsoljon. Pányi Södvo, v demokrácii szuverenem jest... Miniszter úr, egy demokráciában az a törvény az, ami számít. Az alkotmány tiszteletben kell tartani. Egyetlen kormánykoalíció vagy párt sem formálhat jogot arra, hogy megszegje a törvényt. Ez a vita nem Lengyelországról szól, hanem az Európai Unióról és a jogállamiságról. A lengyel bírákat nem lehet fegyelmi eljárás alá vonni azért, mert alkalmazzák a jogot. Az ilyen esetekben az Európai Uniónak reagálnia kell, és ezért szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a lengyel delegáció vezetőjeként a néppárton belül mi természetesen támogatunk egy olyan állásfoglalást, amely megerősítené az Európai Uniót, ugyanis jogállamiság nélkül szabadság sincs. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Jaki úrtól? Jaki úr szerepel a felszólalók listáján tehát akkor mégsem kap szót itt kék kártyás körben. Tehát tovább lépünk. Spurek asszony kap szót, tessék parancsoljon. Dear Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Lengyelországban az igazságszolgáltatási rendszer módszeres szétverésének a szemtanúi vagyunk. Az az emberi jogokért felelős bizottság alelnökeként, most pedig parlamenti képviselőként ezt közelről követhettem. Az állam monopóliumot formál a bírák kinevezésére. A legfelsőbb bíróságban pedig azt láthatjuk, hogy egyfajta szájkosár törvényjel korlátozzák még inkább a bírák függetlenségét. Kétség sem fér hozzá, hogy mindezek a módosítások teljes mértékben szembe mennek a jogállamisággal. És sajnálattal mondom, hogy a civil társadalom által tett eddigi lépések, a bírek tiltakozása, és az, hogy a hetedik cikk szerinti eljárás elindult, mind nem bizonyult elégnek eljött az idő arra, hogy további lépéseket tegyünk. Szükség van arra, hogy a legfelsőbb bíróság működését felfüggesszük, és legfőbb ideje, hogy a jogállamisági megfeleléshez kössük az uniós forrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Intfád asszony, parancsoljon öné a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni az Európai Bizottságnak elkötelezette beavatkozását, intervencióját, de ugyanakkor az ECR frakcióban ülő kollégákhoz intézem mondandómat. Önök azt, hogy rárontottak az igazságszolgáltatásra, azzal magyarázzák, hogy a komun- ezek kommunisták. Hát ezek a bírák elég fiatalok. A kommunizmus 30 éve elmúlt, de ugyanakkor például a Fórum for Democracy az önök pártja frakcióban, az én országomban ezt a narratívet használja a bírák megtámadására. Ez egy teljesen világos álca azért, hogy megtámadják a bírókat, a bírósági függetlenséget. És önök a saját népük érdekét sérték meg. A lengyelek az egész Európai Unióban a leginkább pro-európaiak, hogyha nem ismerik el az Európai Bizottságot, az Európai Bíróság határozatait, az Európai Parlament határozatait, vagy az európai szerződéseket, akkor voltak éppen egy de facto polexitről beszélünk. Hogyha ezt elmondták volna a választások előtt, akkor mi lett volna? Vagy pedig hazudtak nekik, térjenek vissza az európai útra, tartsák tiszteletbe az európai értékeket, és tartsák Lengyelországot szorosan az Európai Unióban. Köszönöm. Intfeld asszony. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Zalecka asszonytól? Igen? Zalewska asszony, tessék akkor. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt eh, kollégák, olyan kijelentéseket tesz, amiről elképzelése sincsen. Mondjani példát arra, amikor a szuverén szabad Lengyelországban valamilyen bírát felmondtak volna, vagy tisztogatási akció történt volna. A lengyelek szeretik az Európai Uniót, de akarják az igazságügyi reformot. Adjon egy konkrét példát, és kérem az elnököt, hogy biztosítsák, hogy ne csak sajtóhíreket belérveljenek, hanem konkrét példákkal. Infeld asszony, kedves kollégám! nem kell, hogy nekem higgyen, hanem mondjuk a lengyel bíráknak higgyen, akik itt vannak a látogatói teraszon, hogyha nem figyelnek a bírákra, akik a lengyel alkotmányra tették le az esküjüket, akkor talán az Európai Bíróság független véleményére figyeljenek. Ha nem ismerik el az Európai Bíróságot, akkor nem lehetnek az Európai Unió tagjai. Köszönjük szépen! Strikasszony. Köszönöm, elnök úr. A múlt hétvégén több mint 20 e- európai ország bírái jelentek meg Lengyelországban, hogy támogassák ők, ők lengyel kollégáikat az a rendszer függetlenségért folytatott harcokban, és nagyon sok lengyel polgár is támogatta őket, akik európai lépéseket követelnek. Kértük, hogy interim időszakos idézkedést foganatosítsanak a fegyelmi mechanizmusnak a megállítására. Ez azonban csak egy problémát érint, nagyon sok más ügy is fenyegeti az igazságszolgáltatás függetlenséget Lengyelországban. Kormányzati vezetőnk hallgatnak, nincsenek ajánlások a lengyel kormány felé, nincsenek rendszeres meghallgatások, nincsenek jogi lépések, mint például tagállami tagállamok közötti panasztételi eljárások. A tanácshoz szól a kérdésem, és a hát kérdezte a többi tagállamhoz is, és nagyon egyszerű az a kérdés, milyen messzire kell elmenni a lengyel kormánynak, még mielőtt önök aktívan elkezdenének fellépni az európai érdekeink védelmében, európai értékeink védelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elfogad -e egy kártyás kérdést? Igen, elfogadok. 277-es széken ülő képviselőtársam, tessék. Köszönöm szépen. Nem szeretném, ha azt gondolnák, hogy ez itt egy lengyel-lengyel belháború, úgyhogy nem is szólok a néppárti kollégáimhoz, de többi lengyel kollégámhoz szólok a néppárton kívül. Hol voltak önök akkor, amikor azok, akik most itt vannak és a kormányon voltak korábban, beavatkoztak a titkos szolgálati eszközökkel, beavatkoztak a sajtó működésébe, akkor önök hol voltak? Köszönöm. Még egyszer, képviselőtársaim, még egyszer el szeretném mondani, hogy azért ülünk itt, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatát meghallgassuk. A hetes cikk egyes bekezdése alapjáni eljárásról. Mindennek az alapját a bizottság jelentése adja, és ez a, ez a bizottsági jelentés tényeket sorol fel, és ezen tényekről cserélünk itt ma eszmét. Ezzel azt a kérdést is megválaszoljuk, illetve először megválaszoljuk a kollega kérdését, és utána folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Amiről most beszélünk, az a jogállamiságot fenyegető veszélyek Lengyelországban. A demokrácia a hatalmi ágak különbségtételéről szól, és ezt nem csak a többségekre vonatkozóan, hanem a kisebbségekre vonatkozóan is figyelembe kell venni mindenkinek a jogával. Ezt fenyegeti veszély, és remélem, hogy a politikusok és az emberek meg fogják vizsgálni a tényeket, megnézik a jogállamiságot, megnézik az Európai Unió szerepét és szabályait, és megvizsgálják, hogy hol vannak hiányosság. Maximilian Kreis a következő. Yeah. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Gyakorló jogász vagyok, ügyvéd Németországban, és természetesen a bírák a bírákat az igazságügyi minisztérium nevezi ki. A hatalmi ágak megosztása azt jelenti, hogy a bíró az egyes eset kapcsolatos döntésében független. De az Isten szerelmére nem azt jelenti, hogy a bírák maguk keresik ki, hogy ki lehet bíró, és mi legyen az eljárás lend, és stb. Ez egy lengyel sajátosság hogy a, a bírák saját maguk közül választják ki a kollégákat, az elnököket, és meghatározzák, ki legyen az utód. Most a régi gyakorlatot teszik félre, de kiiktatják a hatalmi megosztást. A hatalmi ágak megosztása azt jelenti, hogy a törvényhez köti magát a bíró, de nem jelenti azt, hogy saját magát kell ellenőriznie, hogy a szabályokhoz tartja-e magát, vagy sem. Ez a különbség. Úgyhogy tulajdonképpen öm, igazából nem is értem, hogy a hatalmi ágak megosztása révén pontosan miért ezt kifogásolják. Remélem a lengyel kormány ki tud tartani. Most, miután több kék kártya jelentkezett ugyanabban az időben, és már nagyon késő van, azt arra kérném önöket, hogy az elektronikus rendszert használják két feltartás felett, hogy ismerjem a sorrendet, és hogy azt is tudjam, hogy ki szeretné feltenni a kérdést, hogy valamennyi rendet azért bevigyünk a vitába. Visnyeszka asszony kér szót. Tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim! Jourová biztos asszony azt mondta, hogy eh, konzultáljanak a bizottsággal a lengyelországi jogrendszer reformja tekintetében. Az Európai Unió nem eh, szovjet köztársaságok uniója. Olyan országok közössége vagyunk, amelyeknek közös missziójuk van. Tehát külön, független államok vagyunk. És szeretnénk megtartani kompetenciánkat a jogrendszer tekintetében. Lengyelország egy szabad, büszke, demokratikus ország. És nem engedhetjük meg magunknak, hogy a parlamentben ezt üzzék velünk. Lengyelországban Az a helyzet, hogy dezinformációkat terjesztenek az országról. Nézzük meg ezt a parlamentet. Különféle országok képviselői ülnek itt, különféle politikai pártok, de itt a pártok úgy viselkednek, máshogy viselkednek, mint egy nemzeti parlamentben. Most nézzük meg, hogy miről is van szó. meg akarják vizsgálni, hogy mennyire mehetnek el abban, hogy átvegyék a tagállam illetékességét. Hogy magyarázza el azt a lengyeleknek, a lengyel polgároknak ezt a dolgot? Ez egy jogsértés. Elfogad egy kék kártyát? Igen. Lukasevska asszony. Elżbieta. Itt konkrét tényeket kért, és mutasson olyan jogi aktusokat, amelyek az igazságügy reformjára vonatkoznak, és amelyek javítják az igazságügy szerkezetét Lengyelországban. Tényleg nagyon tiszteletben tartom a hatalmi ágak megosztását. Hogyha el tudná olvasni, és meg is tudná érteni, amit olvas, akkor nem tette volna fel ezt a kérdést. Az összes módosítónk szándéka az, hogy javítsa a lengyel igazságszolgáltatást. Az igazságszolgáltatás Lengyelországban gyakran elnyomóként viselkedett a polgárokkal szemben. Mi pedig igazságot szeretnénk, hiszen megígértük a válaszó polgáraknak, hogy ezt megtesszük. Régó Szíre asszony. Gracias. Köszönöm. A jogállamiság a tiszteletben tartó bírókat üldözik, kriminalizálják a szexuális oktatást az iskolában üldözik azt, aki a szabad véleménynyilvánítással élni akar. Végül is emberi jogokat sértenek. Drámai, hogy ez egy EU országban történik. Nem csak az a lényeg, hogy a lengyel kormány teljesítse az UE szerződéseiben foglaltakat, hanem a parlament fel kell, hogy lépjen a gyűlöletbeszéd ellen a szélső jobb oldalról. Nem szabad elfogadni, hogy normális legyen az, hogy szélső jobboldali felszólásokat hallgatunk meg. Itt mindez a szélső jobbhoz kapcsolódik, az átírják a történelmet, tagadják és kriminalizálják az antifasiszta harcot. Ez mind a szélső jobbról tört. Nem szabad, hogy mi is cinkosai legyünk ennek a folyamatnak. Tartsuk fenn az antifasiszta európai szellemet. Köszönöm. González Pons kolléga. Nagyon nagy hatást tett rám a lengyel bírák tüntetése múlt szombaton. A lengyel kormánynak tiszteletben kell tartani a lengyel alkotmányt, ez egy európai alkotmány. Tiszteletben kell tartani a lengyel bírákat, akik európai bírák. Tiszteletben kell tartani a lengyel igazságszolgáltatást, amely egy európai igazságszolgáltatási rendszer. És Ugyanezt kérjük minden egyes országtól. Teljesen mindegy, hogy északi, déli, keleti vagy nyugati. A lengyel nép jogát védjük, hogy legyen egy független igazságszolgáltatása. Nem a lengyel kormányt támadjuk, hanem a lengyel embereket védjük. Hiszen ha választanunk kell a lengyel kormány és a lengyel nép között, akkor gondolom tudják, hogy melyik oldalon állunk és az ECRS kollégáktól megkérdezem, hogy tényleg tisztában vannak azzal, hogy mennyit árt a kormányuk az országoknak? Bronz kolléga elfogadja Csárneszki kollégától a kékkártyás kérdést? Igen, Csárneszki úr. Köszönöm szépen. A lengyel állampolgárok, akiket megemlített, és ezt köszönöm, hatszor szavaztak erre a kormányra a, már, úgyhogy köszönöm, hogy aggódik. Az Európai Unióval kapcsolatban azonban nagyon fontos megjegyzéseik vannak, hiszen mi is tagállamok vagyunk. Az önországa például nem fogadta el az Európai Bíróság határozatát a katalán ügyben. Bonc kollega? Két dolgot. Egyet angolul, egyet spanyolul. Az angol szó az ön, amit ön mond, az hazugság. Spanyolul pedig ugyanazt jelenti, hazudik. A, az Európai Bíróság és a, span, a spanyol bíróság határozata összhangban van, a spanyol bíróság tiszteletben tartja az Európai Bíróság határozatát, maga hazudik. Jó, most pedig Bárli Katarina, az alelnök asszony kért szót. Igen, köszönöm szépen. Tegnap az EU bizottság az Európai Bíróságnál kérte a a bírák eh, fegyelmi tanácsának a felállítását. Ez egy nagyon fontos lépés, remélem, hogy gyorsan el is tud indulni a munka, hiszen ma a szenátus eh, tárgyalta pont az a szenátus, amely a legutóbbi tárgyalás, a többi választásoknál veszített egy piszkos kampány miatt. A hétvégén több ezer bíró vonult ki az utcára, bátor emberek. Itt pedig nagyon bátor emberek, bírák, ügyészek jöttek ma el hozzánk. Eh, Sidlov asszonyt nem értettem egészen. Azok, akik idejöttek, azt mondja, hogy semmiféle eh, következménye nem lesz annak, eh, ha visszatérnek Lengyelországba azt követően, hogy itt miről tárgyaltak, szeretném szaván fogni önt. Remélem elmondják a bíráknak, akik má, akiket már most sújtanak a következmények, az, öm, egyszerűen azért, mert az európai jogot akarják alkalmazni. Drámai, ami jelenleg Lengyelországban folyik, az európai alapelveket sérti, hiszen megtiltották az európai jogalkalmazását. És ha kommunizmusról beszélünk, az alkotmánybíróság eh, élére miért nevezték ki Pietrovicsot azt, aki a 80 években öm, üldöztek. Köszönöm szépen. Párkizátrék nawiązaniu do przedmówczyni, skoro nasz reżim jest... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Ha ennyire rossz a mi rezsimünk, mert nem kapott elég támogatást, akkor mit mondhatunk az önök rezsiméről, amelyik fel annyi támogatást kapott, mint a miénk? De most térjünk vissza a témára. Teljesen jellemző, hogy az EU általános kifejezéseket használ ma este. Senki nem mondta meg, hogy a bírók kiválasztása hogy politizálódott Lengyelországban. Ez valóban megtörtént. Például fel lehetne tenni a kérdést eh, Jurova biztosasszonynak, hogyan történik a bíró kiválasztása a cseh köztársaságban. És eh, örülök annak, hogy egy német eh, képviselő is említette ezt a témát. Tudja azt, hogy Lengyelországban a bírók választják ki a többi bírót, és Németországban hogy választják ki a bírókat? Nemrég a Bundestag egy parlamenti képviselője bíróvá vált, és önnek van képe, és arról beszél, hogy Lengyelországban politizáljuk a bíróságokat, szabadságról beszélnek, szabad véleménynyilvánításról beszélnek. Akkor beszéljünk, beszéljünk a francia jogászokról. Hogyan távolították el őket a felevitelő bíróságtól? Mindenki ismeri ezeket a helyzeteket. Valamiért kipécézték Lengyelországot, mert Lengyelország nem áll be a németek sorába, nem érte egyet azzal, hogy befogja az összes migráns, akik ránk akarnak nyomni, mert Lengyelország egy szuverén állam, és ez a önök problémája. Köszönöm. A bizottság részéről választ kap majd a kérdéseire, de egy kék kártyás kérdés van önhöz, elfogadja? Donát Anna részéről. Donát asszony? Donát asszony? Kérdése van? Köszönöm szépen. Jáki úr, igen, tudom, hogy emlegetik mindig a magyar meg a lengyel barátságot, de azért most beszéljünk a lengyel témáról. Nagyon jól tudja ugye, hogy a lengyel bíróságok bemutatták az Európai Parlamentnek, hogy milyen a bírók leválasztásának a rendszere. Azok az elemek, amelyek nem felnek meg az EU jognak, ezeket megállapított az Európai Bíróság. A kérdésem az, milyen közkonszultációt folytattak le a bírók változtatásánál? A bírók szerint semmilyen nem volt. Az Európai Bírósági döntést követni fogják, vagy pedig a magyar kormánybeli barátaikat fogják követni? Kolléga? Köszönöm szépen. Igen. A jogsértésről beszélt, de semmilyen specifikus dolgot nem említett. Egy spanyol kolléga azt mondta, hogy a kollégám hazudik. Hát akkor hogyha önök betartják az Európai Bíróság ítéletét, akkor mikor fogják ezt valóban megtenni? Herr Lénias. Lineárs úr, a következő néppárti hozzászóló Lenéárs úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Történelmű képet láttunk szombaton Lengye, Varsóban az emberek a jogállamiság kiürítése ellen vonultak az utcára. Ha, ha feltételezzük, akkor új lépéseket kell a függetlenség, a szólásszabadság, jogfosztottság terén. A jogállamiság része a független bíróság. Ha megnézzük, ezt a képet, akkor soha nem szabad olyan lépéseket tenni, amely káros a társadalom számára, amely más országok bizal- való bizalmat és együttélést sérti. A lengyel jogállamot meg kell védelni, a bírákat nem szabad magukra hagyni, mert az ő harcuk minden, minden, mindannyiunkért folyik. Köszönöm szépen, Szippel asszony a következő. Köszönöm szépen. A demokrácia Lengyelországban veszélyben van. A parlament súlyos ellenállása ellenére a bírák fegyelmezésére új szabályokat vezettek be, lefokozás, bér, visszavonás akkor, hogyha megkérdőjeleznek egy határozatot. És valóban joggal mondják azt, hogy ez egy szájkosár. Sok vita jut az eszünkbe, amit az elmúlt években folytattunk a régi rutinok jusznak az eszembe, megfilmesített szörnyűségek. Meddig kell még arra várjunk, hogy a bizottság szerződésszegéses eljárást vagy hivatalos jel leveleket írogat csak. Végül is minden eszközt ki kell használni annak érdekében, hogy demokratikus és jogállami Európát biztosítsunk, mielőtt még túl késő lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Fitzgerald asszony kér szót, megadom a szót. Az értéke közé tartozik a demokrácia, a jogállamiság, a szólásszabadság, és ezek nélkül az Európai Unió nem létezhet. És ezek az értékek a parlamentben is minden nap jelen vannak. Igazából ez tesz minket európaivá. Ezért folytatjuk ma le ezt a vitát, mert Lengyelországban ezeket az értékeket veszélyezteti a jelenlegi kormány a helyzet megváltoztatása a hetes cikk beindításával lenne lehetséges, és két opció van az asztalon előttünk. Remélem, hogy a Lengyelország irányt változtat, és tesz valamit a az igazságszolgáltatás függetlenségének a helyreállítása tekintetében. És szeretném megkérni őket, hogy így tegyenek. De hogyha mégsem történik ez meg, akkor a második opció lép életbe, a tanácsnak elő kell venni a hetes cikk szerinti eljárást, hiszen ez a helyzet így már nem elfogadható. Én is képviselem azokat a bírákat, akik az igazságosságot képviselik Európában, akik a jogállamoságot védik, a demokráciát. Köszönöm. Csimosevics kollega. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi lengyel kormány aláássa a jogállamiságot. Decemberben a parlament elfogadott egy olyan szabályt, amely eh, megbünteti a bírákat, hogyha az Európai Bíróság határozatait végrehajtják. A szenátus elnöke Brüsszelbe jött, hogy Vera Jourovával tárgyaljon. Azzal vádolta a lengyel kormányt, hogy eh, árt az országnak, és eh, Lengyelországban a szenátus elnökét alkotmánysértéssel vádolták. Ez nem csupán a jogbiztonság, a jogállamiság elleni támadás, hanem a demokrácia elleni támadás is. Megkérem a parlamentet, a tanácsot és a bizottságot is, hogy lépjenek ez ellen. Köszönöm szépen. Jirzsi Poszpi főképviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem egy hagyományos felszólalás lesz ez most, hanem a Jaki úrra reagálnék, aki említette a cseh igazságügyi rendszert. Igazságügyminiszter voltam a cseh köztársaságban, és én vezettem le az igazságügyi rendszer reformját. Hasonló problémáink voltak a kommunista bírókkal, de soha nem Nyújtunk ahhoz az eszközhöz, hogy leengedjük a küszöböt, vagy pedig a nyugdíj korhoz, korhatárhoz hozzányúljunk. Ilyenfajta változásokat nem vezettünk be, pedig hasonló problémáink voltak ne vádolja a cseh köztársaságot, próbáljanak meg egy korrekt reformot végrehajtani, ami megfelel a jogállamiságnak. Jurova asszonynak nagyon bonyolult a helyzete, és én drukkolok azért, hogy sikerüljön rávennie a lengyel kormányt, hogy megvalósítsa a posztkommunista reformot úgy, hogy a jogállamiságot is tiszteletben tartják. Mi a Csehköztársaságban ezt meg tudtuk tenni, úgyhogy most önökön a sor. Teljesítsék a jogállamisági elveket, és állítsák fel a nem kommunista bírósági rendszert. Köszönöm szépen. Biadron kolléga, köszönöm szépen vannak jó és rossz hírek is. A szabad bíróságok addig állnak fenn, amíg mi létezünk. Próbálhatnak nyomást gyakorolni ránk, de a lengyel lakosság, a lengyel társadalom ki fog tartani, ellen fog állni, mindaddig, amíg szükség lesz arra, hogy megvédjék az alkotmányt, a jogállamiságot és az alkotmányi rendet az országban meg fogjuk mutatni, fel fogjuk mutatni, hogy szolidaritásunkat itt az Európai Parlamentben is, hiszen az elit, önök azok, akik fenyegetik a jogállamiságot Lengyelországban és az EU-ban. Ezért szeretném figyelmeztetni önöket, hogyha tovább folytatják ezt az utat, akkor még izoláltabbak lesznek, közel fognak kerülni Belarushoz, Oroszországhoz, ugyanolyan manipulációs tevékenységeket fognak végrehajtani, ami ezekben az országban történik. Elitről beszélünk, de hát Lengyelországban ki az elit? Önök az új elit, egy új neokommunista elit. Kezükben van a média, a sajtó, és a bíróságokon is ott vannak a képviselőik, úgyhogy soha nem fogják megérteni a szolidaritást, és mi mindig szolidárisak leszünk a néppel. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Román vagyok. Románia a román kormány is megpróbálta a jogállamiságot megtörni, a bírói kart megtörni. És mi történt? Az emberek nagy számban kivonultak az országra, hogy ezt megvédjék európai zászlóval, és azt várták, hogy az Európai Unió és az intézményei melléjük állnak. Mit csináltunk? Az ország elnöke népszavazást ért ki, az emberek pedig 85%-ban mondták, hogy erős bírói kart akarunk, nem akarjuk egyik napról a másokra átláthatatlan bíró, bíróságot, nem akarjuk a tömeges amnáztiát. Ez az oka annak, hogy a Strasbourgban a parlamentnek parlamentből azt üzenjük a lengyel népnek, hogy hallunk benneteket, mellettünk, mellettetek állunk, megvédünk benneteket. Ezt mondjuk a bírók, bíráknak is. A kötelességünk, hogy megnéz, megvédjük az európai értékeket Európa minden pontján. Mindenféle próbálkozás, amely a bírák ellen irányul, elfogadhatatlan, és az Európai Parlament határozottan fellép ellene. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Honstein asszony, kékkártyás kérdése van? Múrezsán elf- úr elfogadja? De elfogadom, mert szeretnék még beszélni. Frau Thun Honstein. Thun Honstein asszony. Kedves kollega, világos volt a szava, nagyon határozott, és van egy kérdésem. Azt szeretném kérdezni, hogy minek nevezni a fegyelmi eljárást a bírák ellen? És konkrét példát is mondok, az egyik bíró is itt van, e, Mazurek e, úr, e, Markievics úr és mások is 55 eljá, fegyelmi eljárást indítottak ellene azért, mert alkalmazta az Európai Bíróság határozatait és, az, és kérdéseket tett fel a bíróságnak. Kedves kollega, köszönöm szépen ezt. Hogyha politikusok teljes hatalmat akarnak, akkor mindenféle formáját az ellenzéknek támadják, semlegesítik, eltörlik. És azt akarják, hogy a bírák és az ügyészek is a saját ellenőrzésük alá álljanak. A bírói kar függetlenséget ezért soha nem szabad megsérteni. Ez egy független hatalmi ág az államban, ennek így kell maradnia. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, mielőtt a spontán hozzászólásokra jutnánk, Arukovics úr kap szót. Köszönöm. Elnök úr, eléggé jó illusztrációt kaptunk arról, hogy mi csinál a lengyel kormány, és hallottuk az ostoba propagandájukat is. Nem Lengyelországról van szó, hanem Európa jövőjéről. A jogállamiságról van szó, a gyermekeink biztonságáról és jövőjéről. Hogyha megengedjük a jogtalanságot, hogy felvirágozom bármelyik európai országban, az a mi hibánk lesz. És azt a terhet nekünk kell viselnünk. Hogyha a bírák függetlenek, akkor nem hallgatnak a pártvezérekre. A jogra hallgatnak, és a jog irányítja az ítélkezési gyakorlatukat. Hogyha megengedjük a propaganda terjesztését, akkor Európa jövőjét kockáztatjuk. Néhányan azt mondják, hogy igazából ezek Putyin csapatában fociznak. Köszönöm. Most akkor áttérünk a spontán felszólásokra. Több felszólalási igény van, minden frakció egy felszólalót küldhet és Tomasz Csehovszkival kezdünk. Pane předsedo, vážení kolegové, váž... Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák, kedves barátaim! senki nem mondhatja azt, hogy Lengyelország szemben ellenséges lennék. Nem, barátja vagyok Lengyelországnak, mindig meg fogom védeni a cseh-lengyel barátságot. De teljesen őszintén, amikor elolvastam az igazságügyi rendszer reformjának a tervezetét, akkor csodálkoztam. Nem akarom elítélni Lengyelországot, én mindig is megvédtem önöket, de azért ezt a vitát használjuk föl arra, ne arra használjuk föl, hogy harcoljunk egymás mellett, hanem hogy üljünk egy asztalhoz, beszéljünk erről a reformról. Nem az a lényeg, hogy kritizáljunk valakit. Az a lényeg, hogy megfogalmazzuk egyértelműen, hogy az önök reformjában néhány lépés túllép a vörös vonalakon, ami Országban például soha nem történt meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Pajnábi úr. Yeah, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, Lengyelország az egyik legnagyobb nemzet Európában és az Európai Unióban hosszú demokratikus történelemre néz vissza. Minden más nemzet előtt már demokráciát épített az európai kontinens és az Európai Unióban. 45 évig harcolt a szabadságért Lengyelország a Szovjetunió ellenében. Nincs olyan intézmény, amely egy politikai bíróságként megnevezhető lenne. Hisz, ugyanakkor 28 politikai kinevezése van az Európai Bíróságnak. Nincs olyan intézmény, amely ne lenne szabadon választott. A Law and Justice, a Törvény és Igazságoság párt kétszer is megnyerte a választásokat, és ebbe beleértendő az igazságügyi rendszer reformja is. Hát akkor a pártnak mit tudunk mondani, hogy ezt az intézményt ne vegye figyelembe, majd az Egyesült Királysággal megtaláljuk a barátságot. Frau Beata Kemper. Beata Kemper asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves Biedron úr, maga van közel Oroszországhoz és Belorussziához és maga tiszteli azokat az úgynevezett értékeket. Igazából csak egyetlen egy jogszabályról szólt Jogrová asszony. Azt mondja, hogy hallgassuk meg a bírókat. Mikor fog eljönni Lengyelországba, és beszél majd az igazságszolgáltatás áldozataival? Több ezren vannak. Például megöltek egy férfit, azért, mert valakire sárt dobált. És igazából elítélték. És van, akit például felgyújtottak, és szabadon szaladgálnak. Lengyelországban több ezer ilyen eset van. Nézze meg, hogy az igazságszolgáltatásnak hány áldozata van. Ennyit szerettem volna mondani. És maga az ellenzék oldalán. Most Csiok Hadura kollégát nem látom, így a vitát lezárjuk, és megkérem a bizottság képviselőjét, Reinders urat, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány témát kihangsúlyozni a jogállamiság lengyelországi helyzetét tekintve. Szeretnék visszatérni a biztosok tegnapi döntésére, hogy intézkedéseket kell foganatosítani, és hogy a legfelsőbb bíróság döntését kommentálják. Itt az Európai Bíróság ideiglenes határozatában felszólította Lengyelországot, hogy tartsa be az európai jogszabályokat, és a helyrehozhatatlan károk megakadályozása érdekében, amelyel szembesülnek a lengyel bírák, már decemberben megkértük az érintett biztosokat, hogy kísérjék figyelemmel a helyzetet, és hogy vegyék a bátorságot, hogy olyan ideiglenes intézkedéseket foganatosítsanak, amelyet tegnap foganatosítottak. Szükséges volt. Az új lengyelországi helyzet tekintetében a Velencei Bizottság véleményt fog benyújtani. Nagyon fontos, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai teljes mértékben végrehajtsák a jogalkotási folyamatban. A bizottság meghívta a lengyel hatóságokat, felszólította őket, hogy a jogalkotás tervezetet ne folytassák a szükséges konzultációk lefolytatása előtt. És a Velencei Bizottság foglalkozik majd az Európai Bizottság ajánlásaival is. Ismét hallottam, hogy helyre kell állítani a jogállamiságot. Mindenkit biztosítatok arról, hogy a bizottság a jogállamiság érdekében lép fel. Minden tagállamra vonatkozik, és reméljük, hogy amennyiben a jogállamiság veszélybe kerül, felléphetünk ez ellen. Tehát amennyiben rendszer szintű problémák jelentkeznek a jogalkotásban, amennyiben a független bíróságok működése veszélybe kerül, a korrupció elleni fellépés veszélybe kerül, és a média pluralizmus veszélybe kerül. Ez mind a jogállamiságot ássa alá. Szeretném még megemlíteni, hogy minden jogrendszer különbözik a másiktól, és mindig átfogó módon kell megvizsgálni. Nem lehet egy előírást előszedni egy tagállamból, és ezt összehasonlítani egy másik tagállam jogszabályaival. Anélkül, hogy megnéznénk a jogrendszer kontextusát és eh, a fékek és ellensúlyok összes rendszerét az adott tagállamban ahogy az Európai Bíróság is említette a határozataiban. Az igazságszolgáltatás rendszere tagállami kompetencia, de amennyiben ez a hatáskör azt jelenti, hogy egy tagállam nem teljesíti Európai Uniós jogból fakadó kötelezettségeit, akkor jogsértést követ el. Itt nincsen kompromisszum. Biztosítanunk kell, hogy a tagállamok tiszteletben tartják az európai jogot. Végezetül pedig elnök úr, a bizottság továbbra is figyeli a lengyelországi helyzetet. Nagyon alaposan figyeljük a helyzetet, és konstruktív párbeszédet folytatunk a lengyel hatóságokkal. A jogsértési eljárás beindítása nem zárja ki a párbeszédet. A Mell és igazságügyi miniszterek január 23-án, 24-én találkoznak Zágrában. És megkérem Zbigniew Zsobót, a lengyel igazságügyminisztert, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és hogy jöjjön el erre a konstruktív párbeszédre. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most várjuk a tanács válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném még egyszer elmondani, hogy az elnökség és a tanács nagy jelentőséget tulajdonít a kérdésnek. Úgy gondoljuk, hogy csak közös erőfeszítésekkel lehet az Európai Uniós intézményeknek és a tanács tagállamoknak hatékonyan biztosítani azt, hogy a jogállamiság továbbra is sarokköve maradjon közös projektünknek. Mint mondtam, a tanács megtárgyalta a lengyelországi esetet, az elmúlt két évet. Az elnökségünk azt kívánja biztosítani, hogy továbbra is napirenden maradjon